jelentéssel kapcsolatos vita ezzel lezárult, holnap kerül sor a szavazásra 12 órakor. A napirend szerint következzék a szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz a kollektív jogkezelés tárgyában. Először a jelentéstevő asszonynak, Maria Galló asszonynak adom meg a szót. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr, Biztos vagyok abban, hogy tudja, hogy a jogászok mennyire várják a legbonyolultabb jogi problémák megoldását, illetve milyen nagyra becsülik azt, és elmondhatom, hogy a nem jogászok is türelmetlenül várják ennek a problémának a megoldását. Az Európai Bizottság konzultációt folytatott a szerzői jogok kezeléséről a 90-es évek közepétől kezdődően, és számos dokumentumot közzétett, közleményeket, munkadokumentumokat, amelyek ezzel a témával foglalkoznak, és ezeket nyilvános konzultációk követték. A parlament már kérte a közös keret létrehozását a szerzői jogkezelő társaságok tárgyában, a szerzői jogok és a szomszédos jogok területén. 2004. január 15-ai állásfoglalásában és 2007. március 13-ai állásfoglalásában, valamint 2005. október 18-ai állásában kérte ezt. Majd a parlament megismételte kérelmét mégpedig 2011. május 12-i jelentésében, melynek címe a kulturális és kreatív iparágokban rejlő potenciál felszabadítása volt. Vala, ez a jelentés az én nevemet viselte, és ezt 2010. szeptember 22-én fogadtuk el. Ahogyan ön 2011. május 21-i közleményében pontosította, a szerzőjogok jogok közös kezeléséről szóló javaslat hozzá kell, hogy járuljon egy valódi digitális belső piac létrehozásához. Ehhez páneurópai engedélyekre van szükség, vagy multiterritoriális engedélyekre. Tudatában vagyunk a nehézségeknek, amelyek a repertoárok egyesítésében rejlenek az engedélyek kiadását illetően. Arra van szükség, hogy a kollektív szerzői jogkezelő társaságok garantálják a kulturális sokszínűséget, ösztönözzék a kreációt, de a nyelvi és a kulturális akadályokat ugyanakkor lebontsák. A szerzői jogkezelő társaságoknak biztosítaniuk kell valamennyi alkotó megfelelő díjazását a nemzetközi sztároktól a kevésbé ismert szerzőkig. A javaslatában hogyan kívánja garantálni az egyensúlyt ezen szükséges korszerűsítés között a kollektív jogkezelést illetően, különösen az internetes felhasználásokat illetően egyrésztről, másrésztről pedig a szerzők védelmét illetően a kulturális sokszínűség megőrzése céljából. Az utolsó kérdésem pedig biztos úr, de ön ezt várta a következő, milyen határidőn belül fogják ezt a javaslatot benyújtani nekünk. Köszönöm a figyelmet. Elnök, köszönöm. Galló asszony, Barnier biztos úr. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm Galó asszonynak is a bizottság nevében. Nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával, a következő jogalkotási javaslattal a szerzőjogok közös kezelését illetően. Mi is itt a tét? A közös jogkezelést az egységes belső piac szolgáltába kell állítanunk az internet vonatkozásában, a szerzőjogokat illetően ahogyan globálisabban szóltam korábban a szellemi tulajdonjogokról. Nos, Galó asszony, ez a korszak, ez az internet időszaka. A szerzőjogok kollektív kezelése összetett kérdés, és foglalkozik az online jogkezeléssel, de az interneten kívüli jogkezeléssel is. Nem csupán a szerzőkre vonatkozóan, hanem a művészekre vonatkozóan, a produkt operatőrökre vonatkozóan, vagy akár a szerkesztőkre vonatkozóan, a rádió csatornákra vonatkozóan. A nagy szerzői jogkezelőtársaságok is ide tartoznak, de képviselőasszony, ne feledkezzünk meg azon társaságokról sem, amelyek a nyomonkövetési jogokkal és a művészet díjazásával foglalkoznak. Nos, a szerzői jogok esetében Galló asszony is emlékeztetett rá, hogy 5-7 milliárd eurós összegről van itt szó nemzetközi szinten, és európai szinten pedig 4,6 milliárd euróról, amely ö, több száz szerzői kezelő társaságot foglal magában. A szerzői jogkezelés egy összetett terület, ez a több száz társaság nagyon erősen gyökerezik a tagállamok valóságában, és aktívan hozzájárul a kulturális sokszínűséghez minden egyes tagállamban. És az internet révén itt egy multiterritoriális kereslet merül fel ezen termékekkel szemben. Nos, a jogbirtokosok és a felhasználók szolgálatába kell állítani ezeket a termékeket, de ezek a szerzői jogkezelő társaságok mindenképpen szolgálják az egységes belső piacot is. A szerzői jogkezelés egy választás eredménye, a szerzők élnek ezzel a választással. A lehetőleg több felhasználó számára biztosítják az engedélyeket, és a lehető legnagyobb lefedettséggel védeni kell a jogbirtokosokat, és biztosítani kell a díjazást. Nem csupán, ahogy ön említette, Galló asszony, azok számára, akik a legismertebbek, a sztárok számára, hanem azok számára is, akik kevéssé ismertek, és akiknek ugyanolyan jog, védelemre van joguk. Most hát ezek azok az egyensúlyok, amelyeket nehéz megtalálni. A szerzői, közös szerzői jogkezelés ö, ö, sok érdeket felt magában foglal, és a vélemények gyakran nagyon eltérőek. A piac ugyanakkor nagyon gyorsan fejlődik, a tegnapi igények már nem felelnek meg a maiaknak. Nos, hölgyeim és uraim, emlékeztetnék erre az összetettségre és különböző megközelítés módokra, és ez részben megmagyarázza Galú asszony, hogy miért van szükség ilyen sok időre, hogy gondosan munkálkodjunk ezen a javaslaton. És néhány szót szólnék most a az irányelv javaslatról. A közleményben, amelyre ön emlékeztetett, 2011. május 20-án jelentette be a bizottság azon szándékát, hogy nem csupán az online zeneszolgáltatásokra vonatkozó szerzői jogokkal foglalkozik, hanem egy közös szerzői jogkezelési alapot akar létrehozni valamennyi szerzői jogkezelési társaság vonatkozásában tevékenységüktől függetlenül. Ezt a javaslatot jól fogadták valamennyi tagállamban. Azóta dolgozunk ezen a célon, kibővítve javaslatunk alkalmazási területét. Valamennyi érdeket félel konzultáltunk, a konzultáció szakasza most lezárult, minden felet meghallgattunk, a bizottság nevében ön egy határidőt kér tőlem, nos tavasszal be fogjuk mutatni ezt az irányelvjavaslatot. Kicsit messzebb is a részleteket illetően. A szolgálatom dolgozott ezen a javaslaton két területet illetően. Az egyik a horizontális átláthatóság és igazgatási szabályok. Nos, ezen horizontális fejezetben harmonizált átláthatóság és irányítási szabályokról van szó, melyek alkalmazandók valamennyi közös szerzőjogkezelési társaságra Európában. Ezeknek egységes feltételeket kell létrehozni valamennyi társaság számára, és javítaniuk kell a működést valamennyi jogbirtokos számára, beleértve más tagállamok jogbirtokosait. Így Például itt vannak a rádiós terjesztési jogok, és így nem csupán a saját tagjai számára kezeli az adott társaság ezeket a jogokat, hanem külföldi társaságok javára is. Ez tehát a horizontális terület a jövőbeli javaslatunknak, a második terület pedig az online zene szolgáltatásra vonatkozó jogok, tehát az olyan társaságok vonatkozásában, amelyek ilyen jogokat kezelnek, biztosítva a magas fokú átláthatóságot és a lehető legjobb minőségű szolgáltatást a felhasználók számára. Egy világos jogi keretet kívánunk javasolni, hogy megkönnyítsük, hölgyeim és uraim, az engedélyezést a multi engedélyek kiadása tárgyában a zeneszolgáltatások vonatkozásában így módon a repertoár cserére és megosztására is sor kerülhet a szükséges engedélyek birtokában. A bizottság a lehető legnagyobb mértékben figyelembe veszi a parlament számos állásfoglalásában kifejtett véleményét. Nos, személyesen és teljes csapatommal dolgozom ezen a dosszín, és a következő hónapokban javaslattal élünk majd, remélhetőleg egy kiegyensúlyozott szöveg formájában. Remélhetőleg a javaslatunk lehetővé teszi a digitális egységes belső piac lehető leghamarabbi létrehozását egy sokkal világosabb jogi keretben, amely meghatározza az alapelveket és harmonizál. Az online zeneszolgáltatások területében a szerzők sokkal jobban tudják majd kiakázni műveiket, és a fiatalok nagyobb köre is hozzáférnek majd az innovatív szolgáltatásokhoz. Ebben az irányban dolgozunk tehát, és természetesen az Európai Bizottság jóváhagyásától függően ezt a szöveget a következő hetekben benyújtjuk majd. Köszönöm a figyelmet és kérdéseiket. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, biztos úr. Most Makovej asszonyt kérem a néppárt részéről két percben. Tisztelt elnök asszony, én üdvözlöm a bizottság javaslatát a közös jogkezelésre irányuló irányelvre vonatkozóan, illetve a jogalkotási folyamatra vonatkozóan, amiről a biztos úr most szólt, és ennek részét képezi majd a nyilvános konzultáció, illetve minden érintett fél meghallgatása. A bizottság 2005-ös állásfoglalása nem kellően kezelte, illetve szabályozta a határokon átnyúló jogkezelést, és pusztán az online zenére vonatkozott. Mindenkinek az érdekeit meg kell védeni, minden kulturális értéket, mégpedig tisztességes, méltányos és a versenyre is, versenyt is figyelembe vevő alapon. A jogbirtokosok, a felhasználók, illetve a műsorszórók érdekeit is. A műsorszórók gyakran találkoznak jogi bizonytalansággal a tekintetben, hogy a szolgáltatásaikra milyen engedélyezési rendszer vonatkozik. A bizottság javaslata szerintem a következő elveket is tartalmazza. A jog tulajdonosok jogait akár magánszemélyekről, akár jogi személyekről van szó, lehetővé kell, hogy tegye a közös jogkezelést a legitim zenei szolgáltatásoknál, függetlenül attól, hogy a jog tulajdonosa vagy a jogkezelő szervezet az Európai Unióban található-e vagy sem. A jogkezelő szervezetek által a jogtulajdonosok nevében beszedett jogdíjakat tisztességesen kell elosztani függetlenül, illetve tekintet nélkül a helyt, helyre nemzetiségre, illetve egyéb szempontokra. A jogkezelő szervezeteknek a kereskedelmi felhasználók számára pán-európai és több területre kiterjedő engedélyt kell biztosítania, ide értve még a mobil felhasználókat is, mégpedig egységesen kialakított feltételek alapján, diszkriminációmentesen. Végezetül pedig jogvita esetén az egyes feleknek olcsó jogrendezési mechanizmusokhoz kell hozzáférniük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Makovej asszonynak. És most a szocialisták nevében Berlinger úr két percben. Signor Presidente, signor Commissario. Elnök asszony, biztos úr. Európában a növekedés most már visszafordíthatatlan szükségesség, és függ a liberalizációs engedélyektől is azon akadályokkal szemben, amelyek a digitális piacot is megbénítják. Éppen ezért van szüksége egy új szerzői jogi szabályozásra, különösen a közös szerzőjogok kezelését illetően tekintettel arra, hogy ez képviseli Európában a GDP 7%-át. Eh, Szür, sürgős szükség van tehát erre a reformra, biztos úr, egy ideje már várjuk ezt, és be is jelentették ennek határidejét. El kell, hogy mondjam, hogy sajnos ezen a határidőket eh, nem tartották be, ön ezt közvetetten is ismerte, hiszen két éve várjuk ezt az irányelvet, várjuk azt, hogy eh, a 48-as irányelvvel, vagy a 29-es irányelvvel ezt összhangba hozzuk. Azt vártuk, hogy ez hamarosan megszületik, de most már ideológiailag befolyásolt ez a vita, és így a művészek gyakran ellenszegülnek a tartalmak közétételét illetően, és ez megbénítja a technológiai fejlődést, és megakadályozza az új szerzői jog kialakítását. Vannak érdekes javaslatok vagy tapasztalatok, de nem lépünk előre. Biztos úr az engedélyekkel, szabadalmakkal fontos sikereket ért el, gratulálok ehhez. Ezzel a témával kapcsolatosan azonban késlekednek. Miért is? Ön, illetve Gallo asszony, a jelentéstevő is beszélt nehézségekről. Persze vannak nehézségek. Ön elmondta, hogy ez részben indokolja a késedelmet, de a probléma a jelenleg létező közös szerzői jogkezelési társaságokban is rejlik, a lemeztársaságokkal, akik védelmezik a saját kiskertjüket, a saját területüket, ez a fő akadály. Nem, mondjunk nemet a területiségre, a kivételekre, az új bizniszmodellekre. Egyesek nemet mondanak az átláthatóságra, a SWIFT formátumú interoperabilitásra is. Nos, tehát ebben rejlik a késedelem oka, nekünk reformokra van szükségünk, amelyek nem hoznak létre oligopóliumokat, amelyek megfojtják a piacot és a kisvállalatokat, sokszínűségre, kulturális sokszínűségre van szükség, és ezért sürgetjük, hogy szülessen már meg végre ez a reform tavasszal. Köszönöm. Köszönöm szépen, Berlinger úr. Wikström asszony a liberálisok nevében két percben. Azt hiszem, hogy nem működik a mikrofonom. Rendben van? Akkor elnézést. Elnök asszony, a technikai forradalom nagyon pozitív hatással volt az európai polgárokra nézve az internet, gyakorlatilag korlátlan hozzáférést tesz lehetővé zenéhez, könyvekhez és más tartalmakhoz. És aki Észak-Svédországban nőtt fel, az tudja, hogy mennyire fontos, hogy olyan árukhoz, olyan, olyasmihez is hozzáférhessünk, amihez könnyen hozzáférhetnek Párizsban vagy Londonban. Ebből következően a digitális korban a szerzői jogokat is egységesen kell kezelni. Azzal is tisztában kell lenni, hogy néhány régi rendszert korszerűsíteni, illetve egyszerűsíteni kell. A közös jogkezelés pontosan egy ilyen rendszer lehet, amit a 21. század követelményeihez kell igazítani. A digitális kultúrjavak és szolgáltatások kezeléséhez új korszerű rendszere van szükség. Egy kis vállalat nem alkalmazhat jogászokat, és 27 eh, országban tárgyalásokat folytatni az engedélyezésről, és egy ilyen rendszer egyébként lehetővé tenni, hogy minél szélesebb körben rendelkezésre állhassanak a kultúrjavak. Az európai akadályokat ezen a területen le kell építeni, és új lehetőségeket kell teremteni a vállalatok számára. Ezzel egyesülhet, egységesülhet a piac, és egy jobb rendszerre kell törekedni a mostanihoz képest. A bizottság lassúsága és nehézkessége mindenféleképpen megkérdőjelezhető. Túl sokáig tartott ez a folyamat. Európában egy olyan vezetése van szükség, ami lehetővé teszi a szolgáltatások könnyebb és jobb nyújtátás. nyújtását. Éppen ezért azt kérem a biztos úrtól, hogy többet tegyen ezen területen, és a frakciónk nevében is megígérhetem, hogy ebben a folyamatban konstruktívak leszünk. A javaslatot megfelelően kell a digitális piachoz igazítani a 21. század követelmények megfelelően. Köszönöm szépen, és Lichtenberger asszony kap most szót a zöldek nevében másfél percben. Köszönöm szépen, üdvözlöm biztos úr. Egy kicsikét meglepett, hogy ennek az anyagnak az elnapolását jelentette be ez eléggé meglepő, hogy semmi nem, semmit nem kaptunk. 2005 óta foglalkozunk már ezzel a témával, 2005 óta él a bizottság ajánlása, aminek következtében a piacon igen komoly jogkezelésekre került sor, és a kis szervezetek, különösen a kis szervezetek kerültek nyomás alá. Szükségünk van a javaslatra, még pedig minél előbb. És azért sürgősen, mert a területiség problémáját mindenféleképpen meg kell oldani, ez komoly problémát okoz, hiszen a világ nem áll meg, nem ér véget egy határon, és a, olyan megoldásokat kell találni, ami határokon átnyúló. Különösen azért is, mert a művészek a jogkezelő szervezeteken belül mindenféleképpen erősebb szerepet kell, hogy kapjanak. Nyilván a helyzet eltérő az egyes tagállamokban. Az Európai Parlamentben által feltett kérdések egyelőre nem kaptak megfelelő választ a bizottságtól. Sürgősség, vagy sürgősen kell ez a javaslat, mert hogyha az USA-ban működő óriásokat is figyelembe vesszük, akkor az Európai Unióban egyre inkább hátrányba kerülünk. És a piac jelenleg a dinoszauruszokat hozza kedvező helyzetbe. És az európai kulturális sokszínűségre tekintettel is minél előbb szükségünk van egy ilyen javaslatra. Fontos, hogy mindenki a mainstreambe kerülhessen. Kérem, hogy a biztos úrtól, hogy miközben ez a helyzet most egy gyorsított eljárással konfrontáltat minket. Köszönöm szépen, most pedig Kestex asszonynak két percben megadom a szót. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Én magam is eh, társulnék azokhoz a képviselőkhöz, akik azt kérik, hogy minél hamarabb rendezzük a közös jogkezelők eh, kérdését eh, harmonizálni kell, a horizontális szabályt az online zeneszolgáltatások szabályával célkitűzés lehet a művészek tisztességes javadalmazása. A mandátumunk elején foglalkoztunk a művészek díjazásával, különös tekintettel abból a szemszögből vizsgáltuk meg ezt a kérdést, hogy az interneten milyen jogsértések történnek, és ennek milyen anyagi következményei vannak a művészekre nézve a művészek általában mindössze 6%-ot kapnak az eladott értékből online, online pedig még ennél is kevesebbet. A művészeket kell a középpontjába állítani a közös jogközelésnek, Nagyobb átláthatóságra van szükség, nyilvánvaló, hogy ellenőrizni kell a közös jogkezelőket, e, emellett meg kell vizsgálni az ilyen társaságok vezetőségének a fizetését is, e, ugyanis úgy látjuk, hogy költségtérítéssel és körbeszámlázással szórakoznak, El kell ítélni azt a rendszert, amely a művésznél nagyobb fontosságot tulajdonít a közvetítőknek, ráadásul egy konfiskáló jellegű rendszert működtet, ahogy ezt a francia kulturális miniszter is kifejtette. Biztos úr, úgy gondolom, hogy ha ezekkel a jogokkal, közös jogkezelőkkel akarunk foglalkozni,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 Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. A közvélemény eltúlzott reakciói az aktára, az megmutatta nekünk, hogy itt rendet kell tenni. A közös jogkezelők, a szellemi tulajdonjogok ide tartoznak, nagyon fontos, hogy ugyanazok az elvek érvényesüljenek egész Európában várom, hogy a nemzeti szerzői társaságok bizonyos gyakorlatai megszűnjenek. Nem minden szerző akar ilyen szervezetbe tömörülni. A legjobb eljárásmódokat elemeznünk kell, és meg kell néznünk, hogy hogyan lehet a díjakat a legjobban elosztani. Mindenek előtt a jogszabályoknak kell megfelelniük a jelenlegi körülményeknek. Itt az egy perces, néhány perces sharing jelenségéről is szó van. Elnök, köszönöm, Zaborszka asszony, Tikaó asszony kap szót. Orda, de Köszönöm, Romániában 12 közös jogkezelő szervezet létezik, Eh, ezek foglalkoznak eh, a szerzői jogokkal és a szomszédos jogokkal. Összegyűjtik a eh, pénzeket, és aztán elosztják a felhasználóktól érkező adatok, illetve egyéb adatok alapján vannak közös alapok, vannak specifikus kritériumok. 2004 és 2009 között az összegyűjtött összeg ötszörösére nőtt, ami egy fontos előrelépés, és azt is mutatja, hogy a jogtulajdonosok tudatában vannak ennek a tevékenységnek, illetve az eredmény eh, a hasznosságának annak, hogyha hozzátartoznak egy ilyen jogkezelő szervezethez. Eh, az önök javaslata garantálja a szerzőjogok tulajdonosainak eh, hozzáférését, jogait az európai licensz keretein belül. Mit tesznek önök azokkal a nyelvekkel, amelyeket az olyan nyelven született művekkel, amelyek egész, amelyekre egész Európában kereslet van. Obermeyer úr, köszönöm elnök asszony. Nos, az online zeneszolgáltatások, amelyek a kreatív tartalmak terjesztéséről biztos gondoskodnak az interneten, egyre nagyobb piacuk van, de a potenciáljuk nincs kimerítve az USA-hoz vagy USA-hoz képest. Az EU a digitális terjesztés területén ö, lemaradt. Különösen a fiatal zenészek esetében az interneten való terjesztés, egy értékesítés egy nagyon jó módszer lenne a lehető legnagyobb közönség elérésére és így nagy választékot lehet kreatív tartalmakból biztosítani. Az ebben az iparágban rejlő potenciál megköveti a megfelelő jogi keret megteremtését. A kollektív szerzői jogok társaságai lehetővé teszik azt is, hogy a szerzők éljenek jogaikkal, Európában nem csupán a történelmi vagy a kultúra területén van nagyon széles választék, hanem a digitális világot is a lehető legnagyobb mértékben elő kell mozdítanunk. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Bárnyé biztos úr következik. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm mindenkinek ezeket a kérdéseket és felszólításokat, amelyeket tettek, ezeket nyilvánvalóan feljegyeztük, és figyelembe fogjuk venni, majd amikor véglegesítjük ezt az előkészítő konzultációs munkát. Másodszorra mondom, Gáló asszonynak mondtam már az elején, hogy egy ilyen kérdés természetesen érinti az érdekeket. Ugyanakkor van egy jogi komplexitása is a dolognak, Eh, ezért is kell ennyi munkát erre szánni, így lehet kialakítani egy dinamikus, intelligens szöveget. Galo asszony eh, az első felszólalásában említett felvetéseket, dolgokat, amelyeket egyébként önök közül többen meg is, megismételtek. A fő kérdés az, hogy hogyan fogjuk megtalálni a kiegyensúlyozott állapotot a művészek jogai, illetve a hozzáférés között és hogyan fogjuk a kollektív jogkezelést, mint műfajt modernizálni, illetve ezt a modernizálást elő mozdítani. Nyilvánvaló, hogy a jogkezelő szervezetek egy fontos közvetítő szerepet játszanak a művész és a közönsége között. Nem kötelező egyébként egy művésznek egy ilyen jogkezelő szervezethez fordulnia, Zaborska asszony is említette, hogy valójában ez egy önkéntes döntés a művészek részéről, ugyanakkor ezek a szervezetek fontos szerepet játszanak. Gáló asszony is mondta, és mások is, hogy ez egy nehéz feladat, mert a jogkezelők komoly befektetéseket is eh, csinálnak, több területre terjedően kezelik a jogokat, és van kockázata annak, hogy a piac törékeny, és még fejlődésben van. Minden jogkezelő szervezet nem tud kialakítani ilyen licenszeket, és nem szabad, hogy a digitális átállás során ezek hátrányba kerüljenek. Tehát egy olyan egységes keretet kell kitalálnunk és létrehoznunk, amely minden szereplő érdekeit védik. Említették itt a képviselők azt is, hogy jobb irányításra is van szükség, illetve adott esetben vitát kell indítani arról, hogy milyen visszásságok figyelhetők meg a jogkezelés területén. Nyilván egy jobb irányításra van szükség. Nyilvánvalóan nagyobb átláthatóságot, jobb körülményeket szeretnénk teremteni. A javaslatoknak az egyik célkitűzése az, hogy a jogkezelők irányítását javítsuk. Berlinger úr is sürgette a munkát, én még néhány hónapnyi türelmet kérnék. Wikström asszony is kérte, hogy lehetőleg hamarabb nyújtsuk be a javaslatot, türelmet kérek megint csak, mert ez a munka bele kell, hogy illeszkedjen a szellemi szellemi tulajdonjogok jogrendszerének, illetve jogi szabályozásának nagy rendszerébe, nagy építményébe. És hát éppen erről volt szó az előző vitában is, e, és ott is beszéltünk arról, hogy a szellemi tulajdon területén fel kell lépni a létező jogsértések ellen. E, Vitorino úr, aki biztos volt korábban, és aki a copy privé érzékeny témájával foglalkozik, ő is részt vesz ebben a munkában. Zöld könyv jelenik meg az online tartalmakról. a kis jogkezelők jövőjéért is aggódtak itt a képviselők. Nyilvánvaló erre is oda kell figyelni. Ne felejtsük el, hogy a megadott engedélyekből, rádiós, tévés engedélyekből származnak a nagyobb, legnagyobb jogdíjak. Ilyen engedélyeket minden jogkezelő kibocsáthat, törekedniük kell a hatékonyságra és az átláthatóságra a hozzáférést kell biztosítani a saját nyelven a helyi piacon a művészeknek, ez eh, pedig egyben nyelvi kérdés is. Eh, Wikström asszony és Tikau asszony is eh, felvetették a repertoár kérdését, amely eh, multiterritoriális alapon kell, hogy hozzáférhető legyen. Ez eh, fontos a fogyasztók számára, a kereskedelmi felhasználók számára, és fontos eh, a kulturális sokszínűség szempontjából is. Nyilvánvaló azonban, hogy a jogkezelők egy része multiterritoriális engedélyeket nem tud felajánlani, de mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egész repertoár elérhető legyen. Notamment la question de la Makovely asszony felvetette a jogkezelés működésének minőségét is. Igen, több átláthatóságra van szükség, amely több lehetőséget is jelent, és akkor tudatos döntést tudnak hozni a résztvevők, a művészek is. Egy méltányos működésre van tehát szükség. Azt gondolom, hogy ez lehetővé válik majd akkor, amikor a javaslat megjelenik, és nyilván önök is ezen majd javítani fognak. Könnyebb lesz például a különböző jogkezelő cégek által nyújtott szolgáltatást összehasonlítani és könnyebb lesz felhasználni azt a teljes kulturális potenciált, amely Európában megfigyelhető. Említették itt a képviselők az akta ügyet, amely rendkívül aktuális. Karl Gütt február végén vagy március elején részt vesz majd a vitában, amelyen majd Eh, az aktához, illetve az aktával kapcsolatban részletesebb tájékoztatást eh, nyújt. Eh, köszönöm én végezetül ezeket a kérdéseket. Mint mondtam, két irányban indultunk el, és a legfontosabb az, hogy az elkövetkezendő hetekben végzünk a munkával. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Lezárom a vitát. A napirenden szerepel a szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz a strukturális alapok átprogramozása a fiatalok